if you're staying for roundtable one. Kedves kollégák, aki az első körasztal beszélgetésen részt szeretne venni, maradjon itt a teremben. Kérem, foglaljanak helyet. Hogyha nem az első kerekasztal beszélgetésen vesznek részt, akkor távozzanak a másik terembe. Tisztelt eh, előadók, tisztelt Hölgyeim és Óraim, tisztelt résztvevők, üdvözlöm Önöket a kerekasztal beszélgetésen. Én vagyok a Libe Szakbizottság elnöke az Európai Parlamentben. Nagyon sok szakbizottsági kolléga van itt velünk a konferencián, és nagyon sokan kértek szót, és az elejétől fogva azt kell ígérjem, hogy nagyon szigorú leszek a idő betartásánál mindenkinek esélyt szeretnénk adni a felszóláshoz. Fontos, hogy jó vitát folytassunk. Webstreamingen is követhető az interneten a konferencia, és felvesszük a hozzászólásokat. Swedish, Czech, Hungarian, Latvian. Magyarul van tolmácsolás, lehet az ülést magyarul követni, illetve magyarul fel lehet szólalni. Those are the only interpretations we have. There is also a listening room in P. Van egy hallgatói terem az 1002 ebben az épületben. A harmadik országokkal foglalkozó kerekasztal a c 05 es teremem van. Kedves kollégák, egyetlen leszek a hosszú bevezetőm után az idővel. Ennek a kerekasztal beszélgetésnek az a célja, hogy Kértem amúgy a teremben, hogy legyen hűvösebb. Látom, hogy a kollégák egy része alszik. Tudom, hogy ez fontos dolog, hogy a légkondicionáló működik-e, és mindenki nyilván italt is fogyaszthat a termen kívül. A biztos 5 percben fog szólni. Üdvözölni szeretném a görög minisztert, akit néhány nappal ezelőtt láttam. Nagyon aktívak vagyunk a Libel szakbizottságban. A miniszter úr is 5 percet, kap. Szakértő kollégákkal van teli a Róma, a, a terem, a plenáris terem, a bevándorlási menedékjogi témában és mint említettem, az interneten követhető az ülés, és remélem, hogy a kerekasztal beszélgetésen érdekes témákat bontunk ki. Nagyon sok jogalkotási anyaggal foglalkozunk, és a menedékjogi csomaghoz kapcsolódik egy rekord mennyiségű fellépés is a bizottság részéről. A miniszter úr és a képviselők elmondják majd, hogy nem csak Örökországban, Olaszországban, Nyugat-Balkáni területen, az egész Európában, Európai Unióban nagyon sok tevékenység történik ezekben a témákban, tehát fontos, hogy a megoldásokban gondolkozzunk. Avromopoulos biztos úr, ön a bevándorlásért, belügyekért, polgári kérdéseket felelős biztos, tartsa meg előadását. Köszönöm. Köszönöm szépen, Claude. Tisztelt európai parlamenti tagok, hölgyeim és uraim, polgármesterek, jelenlévők, hogyha valami világosá vált a közelmúlt három évben, az az, hogy szükség van nem csak európai, hanem globális megközelítésre a migrációval kapcsolatban. A kérdés nem az, hogy a migrációt hogyan tudjuk megállítani, hanem hogyan tudjuk jobban kezelni koordináltabb módon. Készségünk, hogy választ adjunk rá, unióként meg fogja határozni az Európai Uniónk alakulását a válság megtanított arra, hogy csak nemzeti intézkedések nem elégségesek. Nem elégségesek egyetlen tagállam számára sem, és az Európai Unió számára sem több Európára van szükség azért, hogy megvédjük az Európai Unió külső határait komplex jövőbeni menekült ügyi politika szükséges. Le kell bontani és üldözni kell a csempész szervezeteket, akik nem maradhatnak az Európai Unióban, meg kell könnyíteni számukra a visszatérés. Meg, több Európa nem azt jelenti, Eh, hogy a tagállamoktól elvesznek eh, hatásköröket. A több Európa azt jelenti, hogy jobb, közösebb kezelése a közös kihívásnak. Több Európa azt jelenti, hogy több szolidaritás és a felelősség megosztása. Ez alapvető célja a reformnak a közös európai menekültügyi rendszerben. A múltban több próbálkozás történt az egységesítésre, de nagyon különbözőek a menekülügyi rendszerek. Ezért a másodlagos mozgások által érintett országnak más a rendszer, és így a felelősség elosztása Eh, egyenlőtlen a tagállamok között. Ezért szüksége van harmonikus, erőteljes és méltányos menekültügyi rendszerre. Olyan rendszer, amelyek az alapja a szolidaritás és a felelősség méltányosan oszlik el, eh, ahol eh, senki sem magában néz szembe a kihívásokkal, hanem amely válságálló. Hogyha le akarjuk temetni a különbségeket, akkor közelebb kell hazni a menekültügyi rendszereket európai értékek mentén. Kölcsönös bizalom szükséges nem csak a rendszer hatékonyságához, hanem az, hogy garantáljuk az egyenlő elbírálást a menekültügyben az Európai Unióban és a reform sikerre a szolidaritáson múlik végső soron. A földrajz nem jelentheti a felelősség mértékét. Dublin létezik, de nem állja ki az idő a fejlődés próbáját. Új méltányosabb Dublinkkel, ahol a felelősség újraelosztása a rendszerből magából fakad, és jobb Dublin szüksége tovább mutat Dublinon, hogyha belső határok nélküli Európát akarunk, akkor előrelátható, hatékony Dublini rendszer kell. A vita folyik a tagállamok között Számítok az Európai Parlament segítségére, hogy a szolidaritási mechanizmus megvalósuljon. Ennek érdekében minden tagállam elkötelezettségekkel, és ezt világos, kötelező jogi eszközökkel kell kifejezni. A mi célunk az, hogy ne legyen ellenőrizetlen, illegális migrációs mozgás, és hogy ellenőrzött útvonalak vezessenek Európába. Ezért javasoljuk, hogy az áthelyezésnek európai jogszabály szabjon keretet, valamint a nemzetközi védelemnek is. Szükségünk van külső, erős külső határokra, hogy biztosítsuk a Schengen térségben a szabad mozgás jó. Múlt hétvégén ünnepeltük a Schengen 32 évét. Mindent meg kell tennünk, hogy fenntartsuk az egyik legnagyobb eredményét az európai integrációnak. Ezért örülök, hogy az Európai Parlament segítségével is ellenőrizzük a releváns adatbázisokat azok esetében, akik átlépik az EU külső határait. Együtt azzal, hogy az európai határ és partőrséget megvalósítjuk, sikerül az Európai Unió külső határait jobban védeni, mint bármikor korábban. A külső és belső dimenziója a migráció kezelésnek összefüggenek, ezért kötelezettséget vállaltunk harmadik országokkal és tárgyalunk arról, hogy mik a migráció okai, ezzel próbáljuk a legalitást erősíteni, illetve a helyszínen, a származási országban tartani a potenciális migránsokat toleráns és biztos EU-t akarunk, jobban kell szabályozni a mobilitást és a legális migrációt. Nem csak azok esetében, akik védelemre szorulnak. A kék kárt javasolt reformja ennek a cél, ezt a célt szolgálja. Szükségünk lesz a migránsokra, de a az illegális migrációt keretek közé kell, legális keretek közé ter, terelni. Az európai határ és őrség segít majd betartani a szabályokat és visszatoloncolni. Végezetül pedig az integráció kérdése. Végső soron minden, amit itt megvitatunk, a társadalmaink kohéziójáról szól a jövőben. Hogyan élünk együtt? Márpedig tudjuk, hogy az európai társadalmak egyre változatosabbak. Meg kell tanulnunk a múlt leckéit. Nincs vesztegetni való időnk, nem csak társadalmi, hanem gazdasági szempontból sem csak sikeres integrációja a migránsoknak az Európai Unióban teszi lehetővé, hogy lehetőség legyen a migráció nekik és az Európai Unió gazdaságnak és társadalmainak. A szolidaritás szellemében mindannyiunk felelőssége, hogy a migrációt európai sikertörténeti alakítsuk mert ez az európai jövőről szól. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you very much. Köszönöm szépen, biztos úr. Egy néhány nappal ezelőtt a Libe Bizottság delegációja és én magam is Görögországban jártunk. Nagyon érzékeny pillanatban a kormány finanszírozást biztosít, de természetesen ez elhúzódó válság. lesz miniszter úr, Muzalasz miniszter úr, a Hellén köztársaság migrációs felelős minisztere jött el közénk, hogy elmondja, beszéljen ezekről a problémákról, hogy 5-6 percben miniszter úr. Κλοντ, σε ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ το Ευρωκοινοβούλιο. Köszönöm szépen. Az Európai Parlamentnek is általában köszönetet mondok a konferencia megszervezésért, és hogy meghívtak előadást tartani. Ez egy nehéz feladat. Már többször elmondtam a korábbiakban, hogy Görögország tényleg nehéz helyzetben van, a közigazgatás nehéz állapotban van, nem voltunk felkészülve erre a helyzetre, ez vonatkozik Görögországra és Európára is egyben. Juncker, a bizottság elnöke is azt mondta, hogy Európa nem tudott nem tudott élni különböző lehetőségekkel, a hazaküldés, visszaküldés, a visszafordítás eszközét sem tudta használni. Egyszerűen meglepődtünk, hogy mi történt. 20 éve folyamatosan háborúznak Líbiától, Afganisztánig és más területeken is. Úgy gondolom, hogy ebben szerepet játszottak európai államok is, hogy ilyen háborúkra sor került. Miért vagyunk most annyira meglepődve? Teszem fel ezek után a kérdést hogyan tudjuk elérni, hogy a jövőben már ne lepődjünk meg a fejlemények miatt. Hogy tudunk eljutni oda, hogy ne legyenek háborúk, ami miatt menekülnek az emberek. Miért lepődött meg, miért lepett meg bennünket a klímaváltozás? Tudjuk, hogy a korrupció, a szegénység, az éhezés elüldözi az embereket. Ez oda vezet, hogy százezrek, milliók indulnak útnak. Miért lepődünk meg ezen? A 2015-ös események, emlékezzünk vissza, egy millió menekült indult útnak Görögországon keresztül, és az Európai Unió támogatásával sikerült a válságot kezelni. Nyilvánvaló volt, hogy az elején óriási szolidaritás jelentkezett a népünkben, de más államok, más európai államok is szolidaritást mutattak. És nem tettük lehetővé, hogy szélsőséges, rasszista jelenségek felőség a fejüket. Ezt azt hiszem értékelni kell, de értékelni kell azt is, hogy milyen hibákat követtünk el. Nyilvánvalóan követtünk el hibákat, de nem hiszem, hogy a mai vitán ezeket kellene felemlegetni. Az Európai Tanács döntést hozott, ezután a balkáni útvonalat lezárták, csökkentek a számok, a menekült számok, de még azt is tudni kell, hogy 60 ezer ember egyes országokban rekedt, és emiatt aztán óriási feladatot kellett megoldanunk. 50 ezer helyet teremtettünk néhány hónap alatt, ahol el tudtuk helyezni ezeket az embereket de nyilvánvaló, ez nem mindig a legjobb minőségű elhelyezés, de azért sikerült bizonyos problémákat megoldani. Nap mint nap igyekszünk javítani a helyzetet, és vannak tapasztalataink a befogadással kapcsolatban, ez segíti már a munkánkat, olyan tapasztalatok, amikkel nem rendelkeztünk régebben. Európa és Törökország között megkötött megállapodás révén ellenőrizni tudjuk a migrációs áramlatokat. Az országunkban javult a helyzet lényegesen, de mint mondtam már az elején, amikor ebbe belekerültünk, akkor egy ezer helyet tudtunk biztosítani, aztán 50 ezret, mint mondtam, öt hónappal azután, hogy idomínit feloszlatták már, ennyi helyet tudtunk biztosítani. A menekült ügyben is tapasztalatokat kellett szerezni, az elején 200-an dolgoztak ezen a területen, most már 800-an. Meglehetősen jó határidőkkel tudjuk a menedékkérelmeket feldolgozni, összehasonlítva más európai államokkal az EASO ezt alá is tudja írni nyilvánvalóan. És mi vagyunk a második helyen, amikor a menedékkérelmeket befogadjuk, és a státuszt is megadjuk. Biztosítjuk a gyerekeknek az iskoláztatást, az élelmiszerellátást, egyre fejlesztjük az elhelyezést, az elején ez nagyon rossz volt, most már jók, jobbak ezek a befogadó központok, lakásokat is rendelkezésre bocsátottunk a menedékkérők számára. 1300 kísérlet nélküli fiatal van már csak, ezt is kezelni tudjuk, tehát a helyzet lényegében javul. El kell, hogy mondjak még valamit, most nem tudom, nem állítom persze, hogy minden tökéletes lesz. Hogyha még 700 kísérlet nélküli fiatal jön szeptemberig, akkor azokkal is foglalkozni kell majd. A migrációs téma, adminisztrációs kezelése főleg attól függ, hogy mennyire látható előre a helyzet, vagyis hogy milyen migrációs áramlatokkal számolhatok. Az Európai Unió nagyon támogatott bennünket, amikor nagy nehézségek voltak, és az együttműködés során az ezzel foglalkozó szervezetek rászorultak erre a segítségre de a probléma Európában nem egyenlően oszlik meg, azt látni kell. Az EASO, a Frontex az oldalunkon álltak, segítettek, ez működött is, de ettől a probléma még nem szűnik meg. Most az a helyzet, hogy a szankciókkal kívánunk szolidaritást elérni Európában. Ez, ez meg kell tenni, de nem ezt akartuk ha szankciókat kell alkalmazni a szolidaritás megteremtésére, az nem az az Európa, amit mi akartunk. Még egy tapasztalatról beszámolnék. Az előttem szólók sokat beszéltek az Afrika-Líbia-Olaszország útvonalról. Ennek az a feltétel, hogy az Ázsia, illetve a Törökországon, Égei szigeteken, Görögországon átvezető útvonal, tehát innen Európába, hogy ez az útvonal lezárult és életben maradjon a Törökországgal kötött megállapodás. Itt nagyon sok ellentmondásos vélemény van, nem akarom ezt megítélni egyenként, de hasznos ez a megállapodás. Még akkor is, ha vannak gyenge pontjai a megállapodásnak. Vannak szürke zónák a megállapodásban, amit nem szabályoztunk, de ahol a hibák vannak, ott a hibákat ki kell javítani, úgy gondolom. 2016-ban megszületett Törökországgal ez a megállapodás, és 2017-ben még mindig 200 ezeren érkeztek. De hát 2015-2016-ban egészen más számokról beszéltünk, mint egy 1 millióról. Úgy gondolom, hogy az emberi jogok fontos szerepet kell, hogy játszanak, de nem lehetünk álszentek sem Akkor foglalkozunk az emberi jogokkal, hogyha az, amikor az emberek már itt járnak Európában, de az emberi jogokkal foglalkozni kéne, az, amikor még Szudánban vannak, amikor Afganisztánban megölik őket. Az Európai Uniónak a helyszínen, a terepen kell az emberi jogokért küzdeniük. Ha nem leszünk sikeresek abban, hogy az embereket, a menekülteket, a migránsokat oda-haza támogassuk, hogy oda-haza élvezik az emberi jogok jó téteményeit, mielőtt még beszállnak egy hajóba, hogy meneküljenek. Tehát ott megfelelő központokat kell kialakítani, az ENSZ segítségével a Genfi Egyezmény is rendelkezésre áll. Ez, tehát ha nem sikerül a helyszínen jobb körülményeket teremteni, akkor bizony az emberek a harmadik legnagyobb illegális kereskedelem áldozataivá válnak, és ez az emberkereskedelem 5000 tengeri mentésre került sor nálunk, és hasonlót tesz Olaszország is. Tehát mielőtt az emberek hajóra szállnak, vagy csónakba szállnak, eh, a menekülteknek biztonságos bevándorlást kell felkínálni, ha erre rászorulnak, vagy ha erre jogosultak. Itt az EU nyilvánvalóan fontos szerepet játszhat. Végül pedig, elnök úr, még azt szeretném elmondani, hogy az új Dublin rendszerrel foglalkoznunk kell, de az új Dublini rendszerben is támogatni kell a befogadó országokat az elosztás nem működik, és, de ha ez nem működik, akkor az új Dublini rendszer is el fog bukni, mint ahogy a korábban elbukott. Tudom azt, hogy az Európai Parlamentben mekkora munkát végeztek a közös menekültügyi rendszer érdekében éppen Dublin kapcsán. Tudom, hogy Wikström asszony sokat segített, szükség van támogatásra. Önök adják az európai és más közötti kapcsolatot szükség van támogatásra, a különböző tendenciákat össze kell vonnunk, a befogadó országok támogatásának együtt kell járnia az áttelepítéssel. Sok az együttműködési probléma itt Európában, az intézményekkel, a bizottsággal, stb., de azért egyre inkább tanulunk a saját példáinkból. Európára is ez vonatkozik, meg konkrétan Görögországra is. Még egy dolog, az együttműködésünk során voltak problémák, de ezek olyan problémák voltak, amelyeket megtanultunk megoldani. És Avramopoulos úr, Juncker úr és sokan mások, akik érintve mondtak, támogatták a problémák megoldását. Örülünk annak, hogy képesek vagyunk probléma megoldásra, hogy nem visszalépünk, hogy egyre több ismerettel rendelkezünk. Még azt tudom mondani, ami fontos, egy probléma van, amit egyelőre nem, old, nem oldottunk meg, mi szerint az Európai Unió tud csak megoldást kínálni, meg féltve kell őriznünk az Európai Uniót, mert különben egyáltalán nem fogjuk tudni megoldani a problémáinkat. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr. Ö, ö, hosszabban beszéltek a miniszter és a bizottság, nem tudtam, ö, nem akartam közöl szólni, nem voltam elég bátor hozzá, de még 39 hozzászóló, hozzászóló van, lekénytsem azokat túl hosszan szólnak, úgy fogom megtenni, hogy mindenki négy percig beszélhet, tehát kettő-négy perc maximum a négy perc leteltével közvállók és átérünk a következő hozzászólóra, megígérem, 39 között olyanok vannak, akik a ö, közvetlenül kapcsolatba kerültek. Szeretnénk mindenki tapasztalatát hallani. Több ország érintett a válságban, szeretném biztosan mindenkit meghallgatni, tehát akkor azonnal térjünk rá hozzászólókra. Három ma szólítok fel egyben az eset, Roberta Metzola, Elis Lenn és Cecilia Wikström. Roberta Metzolával kezdjük. Itt van, igen. Akkor Roberta Nia először a e helyzet annyira komoly, hogy szinte szürreális az emberek továbbra is meghalnak a tengereken. Több száz ember e, az életét vesz, és politikusként e, fel kell lépnünk, ezzel nem biztosítanunk kell, hogy ezek az emberek nem névtelen statisztikát alkotnak. Ha valamit tanultam, az mióta a parlament tagja vagyok, az világos, hogy nincsen csoda megoldás. Másként kell gondolkodnunk, nem sürgőségi megoldások kellenek a sürgőségi helyzetre, hanem fenntartható, hosszú távú vízión kell legyen, és EU ügynökségek, mint az új menekültügyi hatóság megfelelő személyzettel. A kiinduló pont az, hogy a szolidaritás olyan alap, amelyre építhetünk. Minden megközelítés tartalmaz olyan intézkedéseket, amelyek a bűnszervezetekre vonatkoznak. Különböztessük meg azokat, akiknek védelem kell, és akik dolgozjanak Európába. Meg kell értenünk, hogy az üldözés és háború elő menekülők védelemben kell részesüljenek, de ez nem ugyanaz, hogy mindenki jogosult migrálni. Amikor a munka a cél, akkor a tagállam ellenőrzi a munkaerőpiacot, és meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet a piacon a legjobban betölteni az űrt. Vissza kell térni a relokációra, az áthelyezésre. Közös értékek vannak, és ezért a felelősség is közös. Meg kell, javítani kell a megközelítést az áthelyezésben, mert hogyha ez sikerül, akkor az emberek nem érzik magukat arra, hogy hajóba szálljanak, és a halála szembe szálljanak. A tagállamoknak a külső határokon kell teljesíteniük a kötelezettségüket. Erről eddig megfeledkeztünk. Nem szabad, hogy a narratívát a populisták és a szélsőségesek uralják. A külső határok határa és Schengennek nem egyeznek meg az EU külső határaival tudnunk kell, hogy kik a védelemre szorulók, és vissza kell tolni azokat, akik nem. Ami a Dublini egyezményt illeti, itt kötelezettségek vannak, ezeknek eleget kell tenni, de meg kell tervezni az utat a jövőre, amikor valaki az EU területére, akkor az integrációval kell foglalkozni. Ez egy kétirányú folyamat. Mindenkinek kell védeni a jogait, de az is méltányos, hogy elvárjuk, hogy az EU értékeinek tiszteletben tartását is elvárjuk az érkezőktől. Meg kell érteni, hogy nagyobb kötelezettségvállás kell a geopolitikai kérdések megoldásához külső dimenziója van a kérdésnek. Az EU kapacitás kell kiépítsen a harmadik országokban, hogy az EU-n kívül is biztonságos országokban hazájukhoz közelebb jussanak védelemhez azokat, azok, akiket üldöznek az EU, a támogatást biztosítja első számú szereplőként Afrikának Röviden próbáltam, elnök úr, a helyzetet vázolni, hogyha egy üzenetet meg tudunk fogom, az az, hogy nem engedhetjük meg, hogy ne legyünk érzékenyek arra, hogy a migráció humanitárius kérdés, emberi kérdés, igazi életekről van, van szó, adjunk példát. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Igen, mindenkinek be kellene mutatkozni, mert hogy a vendégeink is tudják, tehát itt a, egy képviselőről volt szó. A következő felszólaló pedig Cecil Kienge lesz, aki szint lett volna, de nincs itt, és az ő, ő helyét veszi át Elisai, aki a Dublini rendelettel kapcsolatos munkát látja el Elisány. Köszönöm, elnök úr. Évek óta hat ország az a, a 27 közül, amely egyedül foglalkozik ezzel a témával. Most ez szolidaritás, ez a felelősségvállalás, amit kérnek tőlünk. Nem, ez nem az. New Yorkban múlt szeptemberben az első csúcstalálkozót szervezték meg a migráció kérdésében, és az állam és kormányfők elkötelezték magukat arra, hogy globális szinten a, megosztják a felelősséget. Az Európai Tanács és a Bizottság ugye kifelé viszi, tehát a határokon túl viszi a felelősség kérdését. Aztán a harmadik országok biztossátételével foglalkozik. De mindez igazából szégyen, mindez nem elfogadható, hogy a egyes kormányok nem ö, tartják tiszteletben a saját ö, kötelezettségvállalásaikat, például a ö, telep, letelepítésekkel kapcsolatosan. Just a flag of... Itt politikai szándék hiányáról van szó, és önzésről van szó, nem csak számokról és adatokról mindenki számára fenntartható helyzetet kell biztosítani. Számos olasz történetünk van, ugye, hogy a migránsok, a menekültek nagyon fontos, hasznos szerepet tudnak játszani a, a társadalomban. Egy holisztikus megközelítésre van szükség, és ne a biztonság le, legyen az, amely ö, foglalkozzon csak a tanács. A, az, hogy ahogy hozzááll számos területeken, egész egyszerűen gyerekes kötelezettség vállalás, megosztás területén. Látjuk azt, hogy a Dublini rendszer mennyire ö, hipokrita rendszer. EU-s szinten próbálják centralizálni a felelősségvállalást. Egy olyan mechanizmussal kell ezt helyettesíteni, amely figyelembe veszi a különböző kapcsolatokat a harmadik országokkal is, ami például az olasz és svájci határt illeti, Komóban 500 ember alszik az utcán, tehát ezek menekültek, és akár két évet is kell várniuk a családegyesítésre vannak olyan jogi eszközök, amelyek lehetővé tennék a helyzet javítását. Ott vannak például a csempészek, az emberkereskedők. Foglalkozni kell a konfliktusokkal, a klímaváltozás kihatásaival, ami a fejlesztés és az együttműködés feltételekhez való kötését illeti, ez nem fog munka lehetőségeket nyújtani a fiatal afrikaiak számára. Éppen ezért az európai politikák koherenciáján kell dolgoznunk a fiskális, a fejlesztési politika, a külpolitika össze, tehát harmonizálásán. Tehát mi is itt a tét? Nem csak egy hatékony európai menekültügyi rendszer, hanem az Európai Unió jövőjéről van szó. Az Európai Uniónak el kell magyaráznia a polgároknak, hogy milyen kívások előtt van, és a közös megoldásokat kell megtalálnia. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a miniszter úr beszélt Cecilia Wikström munkájáról, aki képviselő, és a Dublini rendelet áldolgozásával foglalkozik, majd elmondja ezt a témát. Not and must. Nem lehetünk naívak azokkal a kihívásokkal szemben, amelyekkel szembesülünk itt a kontinensen, de hát nyilvánvalóan nem tehetjük lehet, hogy a populizmus és a félelem diktálja a reakcióinkat. A menekültválság csúcsán 2015-ben mintegy 1,3 millió menekült érkezett a partjainkhoz. Az EU ilyennel nem találkozott a második világháború vége óta ennyien nem érkeztek. 1,3 millió menedéket kereső egy 500 milliós kontinensen még 0,3%-át sem teszi ki a teljes lakosságnak. Hogyha a felelősséget sikerült volna tisztességesen megosztani az egész eu belül a tagállamok között, akkor sikerült megoldani. De tízezer lakosra mintegy 30 ember jutott volna, tehát mit jelent ez valójában? Ez annyira lehetetlen lett volna. És ez nem sikerült. 2015-ben elbuktunk, mert a menekültügyi politikánk rossz volt alapvetően. Azért buktunk el, mert a felelősséget nem tisztességesen osztottuk el egymás között. Elbuktunk, mert nem volt szolidaritás egyáltalán a tagállamok között. A jelenlegi Dublini rendszer káoszhoz vezetett, és nem működik. A gyakorlatban azok számára lehetőséget kínál, akik maguk választanának, hogy mit szeretnének. Itt egy olyan rendszerre van szükség, ahol minden államnak nem csak regisztrálnia kell. mit, hiszen a regisztráció önmagában már azt jelenti, hogy őnekik kell feldolgozniuk az egész eljárást. Itt az emberek, hogyha nem kerülnek regisztrálásra, viszont zavart okoznak. A elnök úr, a jó hír ebben az esetben az, hogy lehetőség van egy másik politikájára politikára, egy jól kezelt rendszer, ahol minden egyes tagállama a maga részét elvállalja a felelősségből, ha menekült válságon, menekülteken keresztül kereskedik, lehetővé tenni, hogy mindenkit regisztráljuk, aki megérkezik. Ez azt jelenteni, hogy újra az ellenőrzés a kezünkbe kerül, és biztosíthatnánk a menedéket keresők, hogy egy tisztességes eljárásban részesüljenek, függetlenül attól, hogy melyik tagállamba érkeztek. Ez lenne a felelős viselkedés. Egy tisztességes menekültügyi eljárás nem azt jelenti, hogy mindenki itt maradhat, ez csupán azt jelenti, hogy mindenki, aki teljesíti a feltételeket a nemzetközi védelemre, az maradhat. És vannak olyanok, akik nem maradhatnak, őket gyors, de méltányos módon kell visszajuttatni. Az összes politikai harc az elmúlt két évben, az adhog intézkedések, amelyeket meg kellett hozni, és a tagállamok közötti negatív verseny a befogadási körülmények kialakításában, elvezetett egy eredményhez. Ezért nincsen jól működő közös európai befogadási rendszer, menekültügyi rendszer. Az Európai Parlament és a tárgyaló csapat, amelyet én vezetek a Dublin rendelet kapcsán, nyilvánvalóan konstruktív módon kíván részt venni a tagállamokkal folytatandó tárgyalásokon minden esetben. De emlékeztetni akarjuk a tagállamokat, hogy a menekültügyben a szolidaritás egy alapvető érték, amit tartalmaznak a szerződések is Éppen ezért ez nem lehet egy választható dolog. E, semmiképpen fog, sem fogjuk a felhigítani kompromisszumokkal a kérdést, csak azért, hogy kompromisszumok legyenek. Az kontinensunk jövője a közös felelősségen alapul, és olyan polgárokon, akik elvárják tőlünk, hogy eredményekre szolgáljunk vagy olyan rendszer esetében, amely egyelőre nem működik ez egyik fontos dolog, hogy ebben bízzunk. És az EU-nak példaértékűnek kell lennie, és ilyen módon vezetnie. Köszönöm szépen, Cecilia. Nagyon hasznos hozzá szólás Hozé Carrere, az Európai Menekültemelási Hivatal vezetője következik. Két perc. Köszönöm szépen. Normál eh, esetben ö, eh, gyorsan ö, eh, szoktam ö, ö, ténykedni és ö, hozzászólni. Ö, most is ez következik. Örülök, hogy meghívtak, azzal ö, közlekedni hogy Juncker és Tajani elnökök és Mogherini főképviselő miniszterek elismerték, hogy sok minden történt. Mindannyian azt mondták, hogy sokkal többre van még szükség. A három európai parlamenti képviselő is különböző szempontokból ilyen közös üzenetet adtak át. Emlékszem, 2015 áprilisában 10 akciópont volt, amelyet végre kellett hajtani, utána irányelvek a migrációról, később a hotspotok, a kritikus pontok megközelítés jön, utána a Nyugat-Balkánról a csúcs, 2016 márciusban sikerült megállapodni Törökországgal, tavaly pedig törvényhozási javaslatok következtek. Egy másik csúcs idén az összes akcióterv és konklúzió, nos, azt láttuk, hogy európai válasz van, intenzív válasz, legalább három alapvető pillére van ennek része az első pillér a válságra adott válasz, és a tények magukért beszélnek, vitatható, de sok nagy előrelépés sikerült elérni, a frontországokban elsősorban van egy középső pillér a törvényhozási reform, ez még folyik, és van egy harmadik pillér, amely a gyökerekkel, a külső dimenziókkal foglalkozik. El kell mondjanom, mondanom, hogy mindháromban jelen vagyunk fontos szereplő vagyunk a válaszokban, a válaságkezelésben, és a közepén vagyunk a dokumentumok elkészítésének, ebben is aktívan részt veszünk, és a migráció gyökereivel is foglalkozunk. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig Filip de Brücker következik. Köszönöm szépen. Kedves elnök úr, Moráis úr, nagyon gyorsan fogok beszélni, ügyvéd vagyok, egy hálózattól jövök, a tagállamokból vannak kollégák ebben a hálózatban. Szeretném eh, elmondani, hogy merre is tartunk mi. A mi eredményünk, elemzésünk az, hogy ez a válság, amelyen keresztül megyünk, nem egy menekült válság, hanem egy intézményes válság. Most jelenleg egy olyan szakaszban vagyunk, amikor az, az Európai Unió változóban van, az elvek változnak. Ugye általában eh, elnök úr, a kamera nem találja önt. Tehát 250-es helyen ül, tehát a kam- kamerán találta ön, tehát 250-es helyen. Tehát akkor jelenleg a végrehajtástól, tehát az európai ö, politikák végrehajtásától ö, a politikák ö, hmm, megosztásába megyünk át. Tehát ez egy átmeneti szakasz nem igazán tudjuk, hogy merre vezet. Mindez nem látjuk a fényt még az alagútban, viszont a szolidaritás az nagyon fontos szó számunkra is. Azonban úgy gondoljuk, hogy nem igazán jó alapból indulunk. Az Európai Tanács szolidaritásról és felelősségről beszél, és megpróbálja ezt a két fogalmat egymással szembe helyezni. A szerződés 80. cikkének értelmében szolidaritás és a felelősség fair megosztása. Tehát erről van szó. Az Európai Tanács a, Bratis, a pozsonyi nyilatkozatban egész egyszerűen a csak a szolidaritást és a felelősséget állítja egymással szembe, és nem beszél egy méltányos, fair megosztásáról a felelősségnek. Tehát ezt vissza ö, lehet keresni a szerződés szövegében. Köszönöm szépen. A következő három felszólaló Helga Stevens, Demetrius Demetrius, Martin Klusz. ECR group. Az ECR részéről koordinátor Helga Stevens. Thank you for... My, my apology. Elnézést kérek, mielőtt elkezdené. Helga Stevens, Laura Ferrara következés, utána Martin Klusz. Tehát először Helga Stevens következik. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök, hogy itt lehetek ezen a kerekasztal beszélgetésen önökkel. Számomra ez nagyon fontos, hogy meghallgassam az önök véleményét a menekültügyel kapcsolatosan, az eljárásokkal kapcsolatosan, a visszaküldéssel kapcsolatosan minden szinten részt kell venni a különböző testületek, intézmények munkájában, a befogadás szintjén, és az is fontos, hogy megerősítsük az ellenőrzést, hogyha meg akarjuk tartani a társadalmaink kohézióját, és csak is a valódi menekülteket fogadjuk be. Természetesen tudni kell, hogy hogyan is érkeznek ezek az emberek, személyek az Európai Unióba. Ugye voltak letartóztatások is, voltak kiutasítások is. Nézzük meg, hogy mi történik a görög-török határon. Tehát mindenképpen kötelező volt szinte megállapodást kötni Törökországgal. Ha nem tudtuk a külső határainkat ellenőrizni, Land szükség volt egy ilyen megállapítás, megállapodásra. És ugye sokszor biztonságos országba kell visszaküldeni ezeket a személyeket, ezt mondja ki a jogszabály. De sok esetben ugye itt kikötőkről van szó, és egyesek Olaszországban szállnak partra, szinte automatikus módon az európai partokra visznek mindenkit, az NGO-k is. Nagyon furcsának találom azt, hogy, hogy igazából ugyanazt a kártyát játsszuk, mint az embercsempészek. Nem lehet csak is a menekült jogról beszélni, és erre korlátozni magunkat. Köszönöm, Helga. Köszönöm szépen. Következik Laura Ferrara, aki koordinátor és jelentéstevő a menekültügyi eljárásokkal kapcsolatosan két percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Én úgy gondolom, hogy itt a szándékról kellene beszélni ő ma, nem pedig a megoldásokról. Nagyon sok minden a szándékhoz kapcsolódik. A szándék, ott nem szabad lekorlátozni a különböző eszmecserékre, vitákra, arra, hogy hány menekültet fogadunk be, vagy nem. Tovább kell menni. Olyan szándékról van szó, amelyben dönteni kell, hogy globális szinten befogadjuk-e a, a, a migráns áramlatokat, vagy csak eszközöket akarunk kialakítani politikai célból. Annak érdekében, hogy minél több választót nyerhessünk meg. Ma itt arról kell beszélni, hogy ebben a perspektívában akarunk tovább mm, dolgozni, vagy pedig megvan a szándék arra, hogy a megoldások felé, megoldásokra irányuljunk. A mm, mai vita itt elsősorban a tagállamokról szól. Holnap lesz az európai csúcs találkozó, ez egy nagyon fontos dolog. Mindidáig csak a nemzeti egoizmusokat láttuk, a megoldásokat már megtaláltuk, beszéltünk a arról, hogy 165 ezer menekültet kell áthelyezni. De miért mi történt? 12 ezret vettünk át Görögországból, néhány ezret Olaszországba kerültek, de úgy tűnik, hogy ez az egész rendszer így nem működik. Van, aki azt mondta, hogy már halott is a rendszer. Kevés ország van az unión belül, a, amelyek ezt megfelelő módon kezelik. Ugye itt automatikus kötelező mechanizmusokat nem lehet minden tagállamra rá erőszakolni. Beszéltünk a Frontex szerepéről is. Juncker elnök úr beszélt a parti őrségek, őrségről, tehát az unió parti őrségéről, mint egy nagy vívmányról. Olaszországban egész egyszerűen nem tudtuk megvédeni a külső határainkat. Nem tudtuk ezt megtenni. Olaszország természetesen ö, ö, ott a, a szigetek, a tenger hazája, és nagyon nehéz számára a teljes körű ellenőr, ellenőrzést biztosítani minden határán, minden parti határán. Elnézést, de négy percet mondott nem, és ezt fel szeretném használni. 2016-ban 180 ezren érkeztek például a Frontex akkor megoldás? Nem, nem elégséges. Ami Törökországot illeti, természetesen a megállapodás rövid távon az hasznos lehet, de hosszú távon nem. És ki számára megoldás ez? A balkáni útvonal számára? Azt is láttuk, hogy a kötelességvállalás terén Olaszország az egyik leg hatékonyabb ország. Fel kell lépni a populizmus, a szélsőségek, a rasszizmus ellen együtt kell működni, és be kell tartani a szerződéseket. A szerződés 80. cikke a szolidaritásról és a felelősség megosztásáról beszél. A szerződéseket tiszteletbe kell tartani, mert különben az Európai Unió meg fog gyengülni. Thank you, Laurie. It's very possible. Köszönöm szépen. Igen, négy percet jeleztem, de most mégis arra kérem a kollégákat, hogy legyenek rövidebbek. Elnézést, hogyha az elején ezt mondtam volna. Martin Klus, a szlovák parlament alelnöke, az európai ügyekért felelős bizottság alelnöke. Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkit köszönteni szeretnék. Szlovákiában azt mondjuk, hogy ahol a kommunikációnak vége, ott kezdődik a konfrontáció. Éppen ezért nagyon örülök a mai konferencia témájának. Egy olyan országból jöttem, amely hosszú távon elutasítóan viseltetett a kötelező célokkal kapcsolatban, azt gondolom, hogy ezeket európai térséghez kötődik, Szlovákiában tízezernyi irakit fogadtunk be, akik néhány hónap, illetve év után tovább költöztek Nyugat-Európába. Csehország és más kelet országok hasonló tapasztalatokat tettek szert, éppen ezért nem szabad a bevándorlókról úgy beszélni, mint a krumplizsákok volnának, és amelyeket az egyik országból át lehet tologatni a másikba. Ezek a tapasztalatok nagyon sokat mondanak arról, hogy Szlovákiában miért volt jellemző ez az elutasító magatartás. A szolidaritás rendszerét kínáltuk fel, és a Dublini reformokkal kapcsolatban mondanék még néhány gondolatot. Hogyha ez a reform ahhoz kapcsolódik, hogy kötelező érvényűen kell menekülteket befogadnunk, illetve szankciókat vetnek ki ránk, ha ezt nem tesszük meg, akkor akkor ezt csak a populista pártjaink malmára hajtja majd a vizet. Én nagyra értékelném, hogyha a bevándorlás pozitív aspektusai domborítanánk inkább ki. Régóta beszélünk egy lehetőségről, mégpedig a legális bevándorlási utakról. Nagyon fontosak a megállapodások. Én egy hasonló megállapodást tudnék elképzelni Líbiával, mint amilyet Törökországgal kötött az EU, vagy Ausztráliával is. Azt gondolom, hogy menedékjogot kérőket ott is felvehetnének. Také dôležité témy, ako bolo zrušenie vízové... gondolom, hogy ez csak az ember, lehet, hogy ez az ember csempészetnek gátat szabhatna. Ami a vízum kötelezettséget illeti, Ukrajnával kapcsolatban, ezek pozitív tapasztalatok, azt gondolom, hogy ezt jobban előtérbe kell, hogy tegyük, és azt gondolom, hogy ez pozitív töltettel látja el a bevándorlásról szóló vitákat Közép- és Kelet-Európa országaiban is. Köszönöm szépen. Dimitris eh, Dimitriou úr a következő, illetve Georgios Kaminis, illetve Michel Leboy úr. Demetris eh, Demetriou úr, a Ciprusi Felsőház eh, jogi szakbizottságának alelnöke. Köszönöm szépen, Önök Görögország és Olaszország a legsúlyosabb bevándorlási válsággal kell megküzdjenek, ezzel egyetértünk, és azzal is egyetértünk, hogy a jelenlegi keretet át kell dolgozni. Az összes tagországnak felelősséget kell mutatnia, és azt gondolom, hogy ennek hatása lesz az EU jövőjére nézve. A földrajz az egyetlen tényező ebben az egyenletben, amit nem lehet megváltoztatni. Hogyha hatékony bevándorlási rendszert szeretnénk, és megfelelően szeretnénk ezen dolgozni, akkor automatikus, kötelező érvényű felosztási rendszerre van szükségünk. És azt gondolom, hogy a keleti, a földközi tengeri térségben is ugye megkövetjük a helyzetet. Nagyon fontos odafigyelni a megvalósításra, az EU és Törökország közötti megállapodása, nagyon fontos a külső határok megerősítése, és az európai eh, parti őrségnek ebben rendkívül meghatározó szerepe van. Nagyon sok személy érkezik Ciprusra, ők Törökországból jönnek, és eh, azt gondolom, hogy ez egy további illegális útvonal, amelyel foglalkoznunk kell. Mindenki, aki ebben érintett, fontos, hogy ellássa a feladatait. Nagyon fontos, hogy közösen ragadjuk meg a problémát, és közösen teljesítsünk a jövőt, terveznünk kell, és a megfelelő technológiát is igénybe kell, hogy vegyük. Ezek az eredmények segíteni fognak bennünket abban, hogy elérjük a célokat, és az a politikai akaratát is tükrözzék. Köszönöm. Thank you very much. And next. Köszönöm szépen. Georges Kaminis úr. Atén polgármestere három percben. Igen, Atént eh, igen, csak kemény érintett a menekült áradat, nem voltak tapasztalaték ezen a területen, legalábbis nem ilyen méretű menekült áradattal. Gyorsan kellett reagálnunk, amikor kitört a válság 2015 nyarán a felelősségünk az volt, hogy megtaláljuk a megoldásokat, hozzájárjunk a megoldásokhoz, és természetesen görög fővárosként megvoltak a feladataink, nem voltak forrásaink és hatásköreink, nem volt nemzeti stratégia az elején. Az emberi jogok, a méltóság és a szociális kohézió játszott szerepet. A az önkormányzatok lehetőséget kaptak arra, hogy létrehozzák az első befogadási központokat, és ez komoly változásokat okozott az önkormányzati szinten. Egy koordinációs központra volt szükség mindenek előtt, hogy a szervezési feladatokat a lehető legjobban megoldjuk. A polgárok és fontos szerepet játszottak, be a helyi önkormányzatok is, hogy amikor el kellett helyezni a menekülteket, a városok vezető szerepe rendkívül fontos volt, és Aténban is jelentkezett ez. 2016-ban megkezdődött a szervezett munka a Eurocities Network hálózaton belül. Ez azt jelenti, hogy a városok hajlandók befogadni menekülteket, és segítenek az elhelyezés során alapvető szerepet játszottak itt a kihívások kezelésében a városok természetesen, és ezt elismerték az EU szinten is méghozzá az Urban Agenda elfogadásával elmúlt évben. Ezért hangsúlyoztuk, hogy fontos hozzáférni az EU pénzekhez, amelyeket eh, alokálni kell a helyi szinten, és jobban kell koordinálni a kormányzati szinten ezt a feladatot. A legtöbb eh, ember eh, megérkezett a, az adott országokba, viszont nagyon lassan sikerült feldolgozni a kérelmeket. Annak ellenére, hogy a városokban nehézségek alakultak, igyekeztünk a legjobban hozzájárulni az integrációs modellek kialakításában, és az európai euroszkepticizmus kezelésében ez nagyon fontos. Az egyik legnagyobb kihívást jelentő feladat ez a 21. század elején. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen. Michel Levoy a civil szervezetek képviseletében. Köszönöm szépen a vitát egy, egy migráns dokumentumból indulni ki, itt vagyok. A menekültügyi rendszerekkel foglalkozunk, a mi civil szervezetünkben nagy számú eset merül fel, és tudatában kell lennünk annak, hogy nincs, nem lehet százszázalékos rátát elérni, és nem lehet mindenkit visszafordítani vagy hazaszállítani. Az EU-ban, ha megérkeznek a menekültek, akkor egyenként kell megvizsgálni, mit tehetünk, és ez egy nagyon konkrét célcsoport, amelyel itt foglalkozunk, az emberi jogok figyelmébevétel kell foglalkoznunk velük itt, na, ez az emberi méltóság nem egy tárgyalható dolog, nem lehet erről vitatkozni, ez az ENSZ standardek ezt meghatározzák. Itt megfelelő tűzfalakra van szükség, hogy megvédjük ezeket a jogokat. Nem lehet csak szolgáltatásként kezelni erre. Az egyik módja annak, hogy a tagállamok tényleg foglalkoznak a témával, az a az a megfelelő irányába alkalmazása, tehát vannak áldozatok, és akik a bűncselekmény áldozataival váltak, azokat megfelelően kell kezelni, ez egy alapvető előírás. Itt az, az első pont, amiről beszéltük, az éppen a bűncselekmény áldozatairól szól. A második pont, hogy hogyan tudjuk ezt a legjobban szabályozni, itt a családegyesítés is szerepet játszik, és a munkahelyek keresése is mindenképpen más szektorokat is meg kell vizsgálni a gazdaságban. A harmadik pont, amivel foglalkozunk, az a gyermekek témája. A gyermekeket el kell helyezni az EU-ban. Ez egy globális emberi jogi megállapodás konszenzus, hogy a gyermekek érdekeit kell szem előtt tartani, és, és nem hogyan tudjuk őket a legjobban elhelyezni, itt esetenként individualizált kezelésre van szükség, és ki kell hozni őket az elzártságból. Végül pedig beszélni kell még valamiről. A munkaügyi sztenderdek nyilvánvalóan szükségesek. Ezeket a munkavállalóinkra alkalmazzuk, de ugyanezeket kell alkalmazni az érkezők számára is megfelelő mm, panasz mechanizmusokat kell kialakítani a terepen, ez azonban egyelőre nem működik. Hogy hogyan tudjuk ezt az irányelvet a legjobban kezelni? Igyekeztem nagyon konkrét felvetésekkel élni, és a kapcsolatokat megteremteni, hogy a parlamentek reagálni tudjanak. Köszönöm szépen, Michel, következő hozzászóló. Maren Bjork, Joanna Goody és Vincenzo Melone. Akkor Maren Bjorkkal kezdünk. EU e áthelyezési keretraport, GUE frakció, négy perc. Legalábbis ez van leírva. Nem én osztottam be az elnöki hivatal. Kérem, tessék, köszönöm szépen. Szerettem volna látni ennek a panelnek a címét, hogy a menekültek védelméről. Azt szeretem volna, hogyha erről beszél, és az emberi méltóságról erről szól a panel címe, mert ezt nem érjük el, és ez a cél. Az általános irány eh, nem megfelelő, eh, mert a cél az emberek kívültartása. Sokan vagyunk itt ebben a teremben, eh, akik ezzel elharcolunk európai szinten. A szélső jobb és az extremista erők ellen. Nem szeretnénk, hogy zárt zóna lennénk nem így érjük el, hogy távol tartsuk az embereket. Alternatív nézeteket kell megfogalmazni. Nyílt társadalmat kell megfogalmazni, amivel szeretnénk élni, és ezért mindannyian felelősek vagyunk. Ez azt is jelenti, és itt a tanács és a munkatársai előtt is szólok. A politikánk alakításában ne menekültekről, ne úgy beszélünk a menetőkről, hogy illegális migránsok és hogy menedékjog shoppingolással foglalkoznak. Nagyon fontosak a szavak. A csempészetet csak úgy ö, tudjuk leállítani, hogy legális útvonalakat állítunk ö, fel. Az áthelyezési ö, kérdés az egyetlen, amelyet megfelelően kezel a menekültügyi csomag további biztonságos utak szükségesek, humanitárius lépések, humanitárius programok, valamint gyorsabb családegyesítés és a jelenleginél bővebb családegyesítés. A migráció összefügg azzal, hogy hogyan lehet leállítani azt, hogy az embereknek menekülnie, menekülniük kelljen. Így nemzetközi eszközre van szükség, és időt álló megoldásra az EU tagállamok ezt kell megcélozzák Kedves kollégák, nemet kell mondanunk arra, hogy kiszervezzük a határok őrizetét. Nem Nigér, Nigér Szíriában, Líbiában, Törökországban kell megvédeni a határokat. Nem ez jelenti az életvédelmét az emberek továbbra is menekülnek, csak máshol kell megállniuk. Az emberek nem kerültek biztonságba. A libiai milíciák nem szabad pénzelni azzal az illúzióval, hogy ők majd leállítják a migrációt. Jobban kell eljárnunk, nem lehet a legalacsonyabb szinten megtalálni a kompromisszumot. A Genfi egyezményt és a nemzetközi jogot kell alkalmaznunk, olyan döntésekkel, amelyek fenntartható európai választ adnak a menekültek védelmében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Merlém egyik vendégünk, Vincenzo Melone következik, a kikötői kapitányságok testületének a három percet kapott. Presidente, Elnök úr, köszönöm szépen, jó estét kívánok mindenkinek, megpróbálok választ adni, operatív választ, válaszokat adni a kérdésekre, mert már itt elhangzottak kérdések. Az egyezmények értelmében minden országnak van egy felelősség kompetenciája. Most mi történik a földközi tengeri térségben? A következő történik. Líbia és Tunézia a hamburgi egyezményt elfogadták, de nem nyilatkoztak egy felelősségi térségről. a máltai térségtől délre, valamint a tunéziai és a és a líbiai térségben van egy nagy fekete lyuk. Nincs egy olyan térség, ahol a mentéseket el tudják látni. Hogyha segítségre van szükség, és egy ország kap egy ilyen felkérést, annak azt meg kell tennie a saját felelősségi térségén, területén belül. Nagyon jól ismerjük a bűnszervezeteket, és a bűnszervezetek ellátják a különböző, látják el az, olyan, azokat a feladatokat, mint például, hogy gumicsónakokon szállítják a menekülteket. 2015 óta már 70 ezer embert tudtunk megmenteni, ezek között 10 ezer gyermek volt. Az olasz hatóságok, az olasz parti őrség, ha megkapják a felkérést, akkor kötelező módon fel kell lépniük, tehát segíteniük kell. Például ugye a, a tengeren, hogy ne fulladjanak meg az emberek, kötelező a segítség. Ez morális kötelezettség is. Hogyha nem lépünk közbe, akkor biztos, hogy nagyon sok haláleset történne. Éppen ezért nagyon ö, nehéz számunkra a földközi tengeri térségben koordinálni a mentési műveleteket. Ugye a földközi tengeri térségben 23 ország tartozik, és a, a felét a munkának Olaszország látja el, mert hogyha kap egy kérést, akkor nincs más, aki ezeket a feladatokat elvégezze. Mert egyfajta fekete lyuk létezik számos térségben, tehát Olaszországba viszik a legtöbb menekültet, 180 ezerre jöttek be csak tavaly, és 91 óta, az albán események óta 26 évben át 900 ezer embert mentett meg az utóbbi években, pedig 500 ezer embert. 2016-ban 53 műveletet kellett koordinálnunk naponta. Az olasz partiosség a saját eszközeivel ezt nem tudja mind ellátni. Ott van a Formed, a Frontex, az NGO-k, jó, jó, hogy ezek vannak. Hála nekik, például az NGO-knak sikerül segítséget nyújtani nagyon sok embernek. Az, például a kereskedelmi hajók esetében több mint ezer kereskedelmi hajót kellett átvizsgálnunk. Sajnos kevés az időm, szeretném még folytatni, de hát minden esetre köszönöm a figyelmüket. Elnézést kérek, hogy mindenki aki érintett ebben a válságban, különböző aspektusokból nem kaphatott. Köszönöm szépen azoknak, Joanna Goody, Európai Unió alapjogi ügynökség két perc. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy beszélhetek az alapjogi ügynökség nevében. Négy üzenetem lenne az első, az alapjogi ügynökség migráció és menekült ügy területén dolgozik azt biztosítandó, hogy az EU kártának megfelelően történjék az intézmények ténykedése. Szakedi véleményt is nyújtunk, jogi véleményeket, amit például az EPP kért a migrációs kritikus pontokkal kapcsolatban, és nem sokra véleményt fogunk adni az ETIAS ról. Második, a migráció és a menekült ügy alapvet kérdés az alapjogok tekintetében. Az EU aki egyfajtában alakul. Itt nem csak beszélni kell az alapjogokról, hanem ténylegesen alapjogi hatástanulmányt kell végezni illetve meg kell védeni az alapjogokat a törvényhozási javaslatokban. A harmadik pont, a gyerekeket meg kell védeni a kizsákmányolásra és az erőszaktól, az abúzustól. Ne felejtsük, hogy a gyermek gyermek, a gyermeket nem migránsokként, hanem alapvetően gyerekként kell kezelni E, az ENSZ egyezményből fakad. Ez minden gyerekre vonatkozik, a migránsokra is a helyzetüktől független negyedik üzenet az operatív műveletek vonatkoznak a kritikus pontokra is, a görög szigeteken, Olaszországban mi sok vizsgálatot vérünk Lavrozban fejeztük be nemrég. Jelenlegi kihívásoknak nem mindig sikerül megfelelni. Rendszeresen fogvatartást tapasztalunk, nincs ö, oktatás, ö, vizsgáljuk a befogadási körülményeket is. Köszönöm szépen! Thank you very much. And... Köszönöm szépen. És nyilván ön is még sokkal több mindent el tudott volna mondani, de köszönjük szépen, hogy ilyen röviden szólt, és a kulcsfontosságú pontokat megosztotta velünk. Köszönjük szépen. Kedves kollégák, már 17 óra 27, ez lett volna az eredeti eh, vége a kerekasztalnak. biztos úgy gondolta, hogy le fog zárulni az esemény fél hatig, tehát el kell mennie, mert egy másik eseményen kell részt vennie. Köszönjük szépen, biztos úr, hogy eljött az ülésünkre. Most pedig folytatjuk a programot, és ha mindenki tartja az időt, akkor azt gondolom, hogy mindenkinek lehetőséget tudunk adni. Václav Hampel, Gerard Crowell és Peter Brosnan. Václav Havel, a cseh szenátus tagja, EU-s ügyek bizottság elnöke. Két percben parancsoljon. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, kolegové. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, meg vagyok győződve arról, hogy nagyon sok bevándorló, aki Európába érkezett, és aki menedékjogot kér, őket két nagy csoportra lehet osztani. Egyrészt menekültekre a nemzetközi jog értelmében olyan menekültek, akiknek esélyük van arra, hogy nemzetközi védelmet kapjanak, és nagyon sok olyan menekült is érkezett, akik a szószoros értelmében tulajdonképpen nem menekült, éppen ezért eh, a menedékjogra való esélyük is eh, csekély. Viszont eh, közülünk nagyon sokan az Európai Unióban maradnak, éppen ezért Két prioritásra kell, hogy összpontosítsunk. Egyrészt nagyon fontos befogadni azokat, akik védelemre szorulnak, az embercsempészek ellen küzdenünk kell, akik embereket csempésznek, olyanokat, akik nem menekültek, És ezek az esetek azt mutatják, hogy milyen hálózatok működnek, milyen embercsempészbandák működnek, akik az embereket Közép-Afrikából hozzák, olyan ö, embereket is, akik eredetileg nem akartak kivándorolni. Hát fel kell lépnünk azok ellen, akik ezt a szállítást szervezik a földközi tengeren keresztül. Ez nagyon fontos, viszont ez már a folyamat végén eh, található. A második prioritás, amelyre összpontosítanunk kell, abban áll, hogy eh, nagyon fontos saját eh, törvényeinket jobban érvényesíteni, különösen a menedéki jogot. Azok, akik nem kapnak menedékstátuszt, fontos, hogy elhagyják az Európai Unió területét. Ez mm, pusztán csak a felére vonatkozik azoknak, akik nem kaptak menedékjogot. Amíg mindez nem működik, nem kell csodálkozni azon, hogy növekedni fog a menedékjogot kérők száma. Köszönöm szépen! Mindenkit kérnék arra, hogy két percben szólaljon fel mindenki. Szigorú leszek, hogy mindenki szót kaphasson. Későn kezdtük meg ezt a kerekasztalt, most érkezett az eredeti a második kerekasztal kezdett, ez eredeti időpontja Diaz úrral. Amíg le nem állítja valaki ezt a kerekasztalt, addig folytatjuk. Tehát kérek mindenkit, hogy két percet, a két percet tartsa. Jared Crowell, az ír parlament tagja. Five short talbatok. Uh, Chairman, I'm pleased to be here this evening. Elnök úr, nagyon örülök annak, hogy itt lehetek ma este. Nem régiben Szicíliát látogattam meg a Koszák csoporttal, és nagyon örültem annak, amit láttam a kérdés kezelésében. Az előttem szólók említették, hogy nem az összes eh, menekült minősül, eh, az összes bevándorló menekült. A szolidaritást szeretnénk az Európai Unióban, és itt eh, van egy probléma azzal, hogyha a menekülteket egy kalapra veszük a gazdasági menekültekkel a legálisan tartózkodók számára vízumot kell biztosítani, de két percben nagyon nehéz mindezt megfogalmazni, de fontos kategorizálni a menekülteket. Nem szabad, hogy a e, menekültek e, biztonságos helyen élhessenek, viszont a bevándorlókat nem lehet ugyanebben a kategóriába sorolni, gyakran elégedetlenek eh, az az ország, ahova érkeztek, és gyakran eh, amit lehet, ezt is hagyják. Nem megfelelő a rendszer, hogyha a nemzetek biztonságáról van szó. Utolsó ponton pedig nincs sok időm, nagyon fontos a bűncselekményeket is megragadni a menedékjogi kérdések kapcsán, és az utolsó pont pedig nagyon font fontos a szegény polgára kérdésével foglalkozni, akik úgymond kizsákmányolták az afrikai országokat, most pedig kizsákmányolják az afrikai munkavállalókat, és ez masszív költségeket jelent a fejlődő országoknak. Nagyon fontos, hogy ezek a személyek megfelelő fizetést kapjanak a saját országaiban, és ne legyenek kénytelenek e, Európába jönni. Én Írország, Írországból Hát a millió ember mondja magára azt, hogy ír, tehát mi szakértői vagyunk a bevándorlási témának. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Péter Boszman, Pirán polgármester a Szlovéniából, szociáldemokrata. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid az idő egy néhány kommentárom lenne a partnerségi megállapodásról beszélni harmadik államokkal. Az Európai Tanács első alkalommal készített tervet, olyan tervet, amely ténylegesen eh, igyekszik megoldást találni erre a problémára, a migráció problémájára mi ezt itt látjuk, migráció mindig is volt, és lesz is, még akkor is, ha falakat építünk, vagy a vizen kell át. A partnerségi keret működött, működőképesnek bizonyult olyan értelemben, hogy rövid távon végül is csökkentette a halottak számát. Sajnos nem tudta ezt megoldani a kérdést, tehát továbbra is vannak halottak. Az útvonalak a igénybevétele sorsán, tehát Törökországot sikerült lezárni, de a mediterrán útvonal még, még adott, és hát itt 5-6 évről beszélünk, és senki sem tudta kezelni az olasz útvonal kérdését mindeddig, tehát most az, ez, ez jelenti a nagyobb problémát, ez az útvonal. Az első része a partnerségi keretnek működik, a második rész ez a legfontosabb, és ez az, ami a partnereknek kínál valamit, méghozzá oly módon, hogy afrikai partnerországok tagállamokkal működünk együtt, hogy a fejlesztést megkezdhessék, hogy fejlődési lehetőséget kinek. Ne európai megoldásokat Afrikában, hanem partnerséget, ez lenne a feladat. Valaki épp az imént beszélt az olcsó munkaerőről, a nagy cégek csak az olcsó munkaerőt keresik Afrikában. Tényleg ez van, ez az igazság. Nem négy percem van? Már négy perc, húsz az időmérést nem jól végeztük. Kérem lassan mérjen a végére, mondja az elnök. A partnerségi keret a szolidaritáson kell, hogy alapuljon, és egy hosszú távú beruházásként tekintsünk, és egy pontot mindenképpen el szeretnék, el kell még mondanom, az emberek az integrációról szoktak beszélni. Integráció nem mindig ugyanaz. Ez azt jelenti, hogy nem mindig ugyanúgy élünk, ez egy multikulturális társadalmat jelent, hogy egymást respektáljuk, méltányoljuk. És az egyik dolog, ami történik, hogy vannak, akik elvárják, hogy akik más országokból érkeznek, az egyszerűen legyenek ugyanolyanok, mint ők. A barátom, aki az ír, migránsokról beszélt, Amerikában mentek, hatalmas tömegekről van szó, de ők még mindig azt mondják, hogy írek, de amerikaiak is egyben. Én afrikai vagyok, és Szlovénia mellett döntöttem, és hiszek az európai gondolatban. Még egy. Köszönöm szépen, valóban a következő Ská Keller lesz a hozzászóló közében, egy európai képviselő, a zöldek képviselője, de a, a hazaszállítása, a visszafordulás áthelyezéssel kapcsolatos jelentés készítője is, amennyire csak lehet röviden. Köszönöm szépen, Claude kollégáim már sok mindent elmondtak, a, a szolidaritásra hívták fel sokan a figyelmet, amely éppen hiányzik most a menekültügyi politikánkban, és az áthelyezési döntés volt az első lépés, hogy a szolidaritás irányába elinduljunk fokozottabban a menekültügyben és ez egy példanélküli lépés volt, hogy 160 ezer embert Görögországból, Olaszországból áthelyezünk, áttelepítünk. Ez azt is mutatja, hogy lehetőség van a tagállamok közötti szolidaritásra, de a menekültekkel kapcsolatos szolidaritásra szükség van. Emberek az üldözés, a háború elől menekülnek, szolidárisnak kell lenni de világossá kell tenni azt is, hogy az európai szinten történnek dolgok, működnek a dolgok, nem arról van szó, hogy Brüsszelben van a fő probléma. Ne, egyáltalán nem itt van, hanem a tagállamoknál van a probléma. Egyszer nem tesznek eleget az ígéreteiknek, az emberek, a tagállamok politikai szándéka hiányzik, hogy szolidárisak legyenek más tagállamokkal, és a tényleges szükséget szenvedő emberekkel szemben sem, sem szolidáritásak. Éppen ezért eh, az áthelyezés nagyon fontos volt a döntés, de most eh, az is fontos, hogy eh, végre is hajtsuk, amiről döntöttük, az ígéreteknek tegyünk eleget. Az áthelyezés természetesen nem hosszú távon meg megoldás. Ez egy egyszeri lépés volt. Hosszú távon több szolidaritási mechanizmusra van szükség a Dublini struktúrában, mint az előadó is hangsúlyozta és hát nem sérülhetnek az emberi jogok sem, még ha a menekültekről is van szó, és láthatjuk, a befogadhatóság kérdését is figyelembe kell venni az emberekről beszélünk, a menekültek emberek, vannak családjaik, családi kapcsolataik, ő, ők is elképzelnek dolgokat, hogyan szeretnének élni, segíteni kell őket. A fogadó államoknak sem könnyű természetes, nem küldhetjük ide-oda az embereket, és nem csak számokat láthatunk bennük, biztosítani kell, hogy az integráció tényleg működni tudjon, és egy új perspektívát kínáljunk azon embereknek, akiknek menekülni otthonról. Senki sem megy magától el otthonról, ha nem kell. Köszönöm szépen, Scrum. Daniel Andrade Gennaro, olasz olasz pénzügyőrség. Két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. A kollégám, az admirális úr már elmagyarázta, hogy a központi térségünkben, a földközi tenger központi részén milyen mentési akciók folynak. Én pedig a rendőri intézkedésekről szeretnék szólni a földközi tengerben. A mi rendőri szervünk ez a földközi tengeren működik, tehát nem katonai, hadi, hanem rendőri intézményről van szó, és az a célunk, hogy az illegális migráció ellen vegye fel a harcot. Természetesen akkor, amikor egy valódi fenyegetettségről van szó, nem pedig ö, akkor, amikor az nincs. Mi saját tevékenységgel bírunk, de jelenleg a Frontex segítségével teljes mértékben támogatjuk a Frontex műveleteit, de elsősorban a Triton műveleteket, amelyeket a Frontex végez. Tehát együttműködünk a Frontex-el Olaszországban, és saját járőr hatóink, hajóink, helikoptereink vannak, vannak a különböző más tagállamok eszközei is, amelyek segítenek bennünket. 2015 óta, egészen 2017-ig most több mint 3000 eseményen vettünk részt az illegális migráció megállítására. Majdnem 400 ezer emberrel voltunk kapcsolatban, és több mint négyezer embercsempészt tudtunk letartóztatni. Mivel itt rendőri intézkedésről van szó, el a Triton művelet keretén belül több mint 9 tonna hasist tudtunk lefoglalni. Végül pedig annyit mondanék, és itt utalnék Tajani elnök úr bevezető szövegére, hogy fontos a Frontexnek az eszközeit is növelni, mert szükség van arra, hogy ez az ügynökség sokkal fejlettebb eszközökkel tudjon fellépni a mediterrán térségben. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő Konstantinos Morfidis, a Sirisa csoport részéről a görög parlamentben. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy a mai találkozóra sor került ezzel a problémával, mi az első fronton találkozunk. Nagyon fontos számunkra a görög nép hét éve soha nem látott gazdasági válságnak az áldozata lakosság nagy részét érinti humanitárius és társadalmi váltásság. Ennek ellenére kezdettől fogva a görög emberek, a görög állam példátlan szolidaritást tanúsítanak a menekültekkel szemben, és az európai elveknek megfelelően jár el. 96% azoknak, akik Görögországban vannak, menedékjogot kértek, és sokan meg is kapták a görög állam, megbizonyosodott felül, hogy megfelelő egészségügyi körülmények között élnek, illetve hogy oktatást kapnak a gyerekek. Két év, az utóbbi két évből megfelelő következtetéseket le tudjuk vonni. Görögország, Olaszország és minden olyan ország, amely befogadó ország nem szabad, hogy letét behelyezzék ott az embereket, meg kell osztani a felelősséget, szolidaritás kell legyen, koordinált eljárás minden stádiumban. Az okok ellen kell küzdeni, azokat megtalálni, fontos, hogy igazságos és fenntartható rendszer működjék az Európai Unió tagállamaiban. A menekültek elosztásáról figyelembe kell venni a migránsok preferenciáit, így lesz jó elosztása a ö, felelősségnek. Ez teszi lehetővé, hogy át ö, ültessük a gyakorlatba az emberarcú EU-ról való képzetünket a Dublini Egyezmény nem alkalmazható, ezért nem szabad a hibát folytatni, és ebből az egyezményből kijön, a, A demokrácia felelős kell legyen, szembe kell nézzen a menekültek helyzetének ne legyen háború, hanem inkább jólét azokban az országokban, ahol ezek a konfliktusok vannak az Európai Unió, ne váljon egy nagy NGO-vá, civil szervezeté, ahol nincsen politikai felelős, aki szembenézne a problémákkal. A gyökerekkel kell foglalkozni. Belgium védi. Köszönöm szépen, megpróbálom röviden megfogalmazni. Polgármesterként szólok, itt emberekről van szó, nem statisztikákról, és állampolgárokká akarnak válni. Fontos létrehozni egy megfelelő keretet, hogy a migráció siker legyen itt. Öt gondot jut eszembe az első, komolyan kell venni a polgárok félelmeit, meg kell érteni, hogy sokféle társadalom van, sok színű társadalom van, szabályokat érvényesíteni kell, külön plusz erőfeszítéseket kell tenni, hogy mindenki biztonságban legyen másrészt, eszköz kell adni a bevándorlók kezében, kezébe, hogy be tudjanak illeszkedni munkát, oktatás, harmadik pont, a szegregáció és az elszigetelés ellen, a megbélyegzés ellen fel kell lépni, nem szabad, hogy bűnözőként lássák őket Negyedik gondolat, az értékeinket felhasználni, legyenek ezek értékek, de nem fegyver a kezünkben. Az értékeink nem a diszkriminációt kell szolgálják, hanem az emancipációt. E, utolsó gondolat, ne felejtsük el, hogy a társadalmunk e, magja, az, amit mindenkinek ígérünk, hogyha ö, keményen dolgozik, hogyha jól él, akkor a ö, gyerekei jobb világba kerülnek a ö, gyűlölet, ez ellen hat a társadalomunk álma ellen, a diszkrimináció ellen, a rasszizmus ellen fel kell lépni a társadalom érdekében. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, polgármester úr! Most Jordi Marti Delfu, aki a spanyol szenátus tagja, a GUE képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr! Katalóniában mi is úgy gondoljuk, hogy ez a válság egy világszintű válság, ami az EU alapértékeit értékeit érinti. Itt az emberi jogok betartásáról, a békéről, illetve a jólétről is szó van Spanyolország esetében. A kormány eltökélte magát, hogy több mint 17 eh, ezer embert fogad be 2015-ben, viszont csak alig ezret eh, fogadtunk be. Mik ennek az okai? Túl bonyolult a rendszer, eh, nem veszi figyelembe a régiókat, centralizált, a helyi közösségeket sem veszi figyelembe, és ez nem jelent ösztönzőt. És túlzott a bürokrácia is. Katalóniában készítettünk egy javaslatot arra, hogy 4000 embert befogadunk. 2010 16 és 17 között. Europopulus biztos, illetve az ENSZ menekültügyi főbiztosa ezeket üdvözölte, de ebből semmi végül nem lett. A spanyol kormány nyal jobbnak kellett volna lennie az együttműködés, viszont ez a bonyolult rendszer ezt megakadályozta. Több mint 500 ezer ember demonstrált Barcelonában az utcákon, tüntetett az, azért, hogy a, a hatóságok jobban tegyék a dolgaikat, az igazgatási hatóságok. És a, a regionális kormányzás létrehozta a Refugee nevű programot, azért, hogy végetessen ennek a átláthatatlan rendszernek. Azok, akik eddig nem kaphattak juttatásokat, fontos, hogy ők is támogatást kapjanak a civil társadalomtól. Véleményünk szerint Katalónia felkészült a menekültek befogadására, Refugees Welcome. Köszönöm szépen. Eh, Gavlovics úr, aki Pomeránia képviselője a néppárt képviseletében parancsoljon. Szanowni Państwo, e, Chciałbym kilka słów w imieniu Komitetu Regionów e, powiedzieć. Köszönöm szépen a Régiók Bizottságának e, nevében szeretnék hozzászólni. A legális bevándorlással kapcsolatos véleményről szeretnék beszélni. Egyetértek biztos úrral abban, hogyha az az illegális bevándorlást le akarjuk állítani, akkor csatornákat kell nyitnunk a legális migráció számára, és azelőtt, mert ha legális migrációról beszélünk, akkor valójában itt a jövőnkről beszélünk Európában, egy gazdag, egy fejlődő Európáról, európai jövőjéről, gyermekeink jövőjéről, gyermekeink Európájáról. Európa jobban fejlődik, hogyha az egész világból, a környezetünkből érkeznek hozzánk emberek. Sokan vannak Európában, akik érzik a munkaerő hiányt. A, egyre inkább öregszik a lakosságunk. Támogattuk a kártya reformot. A, munkaerőpiac be tudja fogadni ezeket az embereket lengyel kormány vezetőjeként szeretném elmondani, hogy az ENSZ képviselője az imént említette a félelmet, a félelemmel folytatott játszmát. A félelem nagyon erős lehet, és ott a legnagyobb a félelem, ahol még nem láttak menekülteket. Ez így van Lengyelországban is ez a helyzet. Pillanatnyilag így állunk, és a lengyel kormány félelmet gerjeszt, és ezt a kormányt támogatja a lakosság ennek következtében. A helyi önkormányzatok szolidaritást akartak mutatni, de ehhez persze programokra van szükség, külön programokra, amelyeket, amelyek támogatják ebben az önkormányzatokat. Köszönöm Biancóról, Olaszországból. Két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Három nappal ezelőtt Katányában, a városomban egy ír katonai hajó ö, jött be, ö, Ecmának nevezik. 715 személy volt ezen a hajón, azt mondták, hogy 715-en vannak, de egy plusz személyt találtunk, egy pici babát, aki ott a hajón született előző nap. Az édesanyja ott volt, az édesapja sajnos meghalt a szicíliai szorosban a műveletek során. Több mint ezer kíséret nélkül érkező gyermek van a városomban jelenleg. Csak Katányában 20 ezer menekült mm, érkezett, aztán jöttek a koporsók. 221 koporsót kaptunk, tehát ezek a ezeket a holtakat az én városomban kellett eltemetni. Volt egy fiú, aki, aki megsebesült, Firenzében kezelték, de meghalt, és azt kérte, hogy az én városomban, Katányában temessék el. Nagyon-nagyon egyedül vagyunk, elnök úr. Azt hiszem, hogy nem tudják, hogy milyen súlyos a helyzet. Nekünk ez a nap nagyon fontos nap az Európai Parlament, az Európai Bizottság elnöke és a többiek is foglalkozzanak ezzel a témával. Nagyon sokan, akik Szíriából érkeznek, az ő esetükben azt mondják, hogy nem menekültek, és semmiféle jogot nem élvezhetnek. Mindenképpen segíteni kell ezeken az embereken. Persze megfelelő jogszabályokra van szükség, hogy fellépjünk az embercsempészet ellen, a terrorizmus ellen. Köszönöm szépen, reméljük, hogy kevésbé fogunk egyedül lenni a jövőben. Köszönöm szépen mm, ezt a, köszönöm ezt a kiváló hozzászólást. Kollégák, ugye 20 percünk maradt most, hogy lezárjuk ezt a részt még mindig 15 személy van a listámon felszólaló. Itt különböző listák voltak, de ugye az is fontos, hogy ilyen felszólalásokat meghallgassunk, mint ez a legutolsó volt, és fontos, hogy mindenki kifejthesse a véleményét. Minden, szinte mindenki túlment a két percen, de hát az is igaz, hogy majdnem egy órával később kezdtük a kerekasztalt. Én azt javaslom most, hogy a 15 felszólalótól azt kérem, hogy ha, ha lehet, inkább egy percre korlátozzák a mondandójukat, ezzel engem segítenek, mert lesz a következő kerekasztal is még. Ne, nem tudom, hogy máshogy hogy járjunk el kérem, hogy rövidebbek legyenek. Kálkán úr következik kettő percben. Mindent el fogok követni. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam Meyers nevében itt hozzászólni. Ez uh, uh, holland független think tank agytrözt, és uh, azt látjuk, hogy externalizálják a migrációs politikát, és uh, E, e, és ez jelentkezik Hollandiában is. Ezzel egyébként az Európai Bizottság egy előrehaladási jelentést tesz közzé az Európai Agenda intézkedésével kapcsolatban. Az intézkedések tartalmaznak pozitív lépéseket is, de azt látjuk, hogy szükség van megfelelő jogi lépésekre, és a haladás egyenlően nagyon lassú, és sőt, helyenként hiányzik is. Az EU sikerként állítja be az eddig elérteket. A civil társadalom és a tudományos élet komolyan bírálja azonban ezt. Éppen a megállapodás Törökországgal, ez egy politikai törekvés volt. A Meyers Community arra hívja a figyelmet, hogy legálisan meg lehet csinálni az externalizálást, de egy ilyen externalizált menekültügyi rendszer alapvető kérdéseket, döntéseket vet fel, hogyan kezeljük a letelepítést és a hazaszállítást, a visszatérítést és további döntéseket kell hozni az együttműködésről, hogy kivel kötünk ilyen együttműködési megállapodást. Az egyetlen észak-afrikai ország, amely viszonylag biztonságos a menekültek számára, ez Marokkó. Az EU ö, tagállamok viszont ö, megoldást kell, hogy keressenek, éppen ezért más együttműködő államokat is keresnek. Ö, hát két perc persze nagyon rövid de azért röviden szeretném elmondani, hogy mit láttunk. Nemrégiben egy dokumentumot mutattunk be konferencián Hágában, május 8-án, és összefoglaltuk a kötelezettségvállalásokat, az emberi jogi kötelezettségvállalásokat, és ezt igenis fel lehet használni arra, hogy értékeljük harmadik államokkal kötött megállapodások során, hogy garantáljuk az emberi jogokat. Egyik, mint ez megtalálható a Human Act eh, című honlapunkon Flamand parlament nevében Low úr egy és két perc közötti hozzászélést kérünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tényleg a régiók bizottságaként szólok hozzá, de a Flamand parlament képviselője is vagyok itt Brüsszelben. A migrációs politika természetesen nagyon fontos de önmagában ez még nem elegendő. Egy jó integrációs politikával kell ezt kiegészíteni, hogy a társadalmi kohézió tényleg működjön a társadalmunkban. Ezért az újonnan érkezőket integrálni kell, annak érdekében, hogy közösségünk teljes értékű tagjai legyenek, és ne, hosszú távon nem mindig csak érkezőként tekintsük rájuk. Ez a kiindulás a jó gyakorlatokat jelenti, és több mint 13 éve Flandria egy kötelező integrációs politikát vezetett be az újonnan érkezők számára. Egyrészt a nyelvtudás rendkívül fontos, hiszen így tudunk gondoskodni arról, hogy akcióba lépjenek az új társadalommal az újonnan érkezők, a, az etnikai rést is segít betömni ez a nyelvtudás, és ez fontos a munkaerőpiacon is. A másik pedig a civic integration, a polgári vagy integráció, ez nem feltétlenül jelent valami hivatalos lépést, állampolgárságot vagy hasonlót, hanem mentalitásból, mentalitásról beszélünk inkább. Az értékeket kell átadni, amelyek alapján a társadalmunk szerveződik, hogyan működik a jogállamunk és hasonlók. Így a regionális önkormányzatok az integráció felelősségét jobban tudják válni, és a politikai súlypontot a helyi szintre kell vinni, és a regionális szintre. Van a Tibor, az Európai Ügyek Bizottságnak jobbikos helyettes elnöke. Egy-két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Rendkívüli példátlan nyomás helyeződik Európára a migrációs kérdésben. Ez komoly biztonsági kérdéseket vet fel. A migrációs áramlatok potenciális terroristákat hoznak Európába, és éppen ezért fel, kell vetni a nemzetközi védelem kérdését. A második, harmadik generáció radikalizáció a nyugati tagállamokban további súlyos problémát jelent. Az EU tagállamoknak mindent el kell követniük, hogy megvédjék a határaikat. Amikor Magyarország kerítést kezdett építeni a déli határa, során, hogy megvédjük a Schengen területet. Szinte az összes tagállam ezt a szemünkre vetette, hogy az emberi jogokat sértjük meg és hasonlókat. Nos, időközben az EU top prioritásává vált a külső határok védelme. Szeretném leszögezni, hogy Magyarország helyes döntést hozott, amikor úgy döntöttünk, hogy leállítsuk a kontrollálatlan migrációt. Úgy gondoljuk, az EU-n belül ezt a kérdést nem lehet megoldani, hogyha nem teszünk súlyos és komoly lépéseket a migrációs kérdésben, akkor az áramlat nem fog megállni, és Európa örökké megváltozik, ezt valamennyien tudjuk. Másrészt azt is látni kell, az Európai Uniók hatékonyabban kell védenie azon országokat, amelyeknek személyzete megvédi a Schengeni határokat. Köszönöm szépen a figyelmet! Brad Pritz, eh, mediterrán eh, megfigyelő központ a migrációról, védelemről és menekültről Brad Pritz, eh, e, egyetemi tanár vagyok, és a nagyon különböző Görögországban, Olaszországban a migránsok fogadtatása. A minimál szabályokat meghatározták, és közös menekültügyi európai rendszer van, sok eltérés tapasztalható. Problémás a migránsok azonosítása gyakran mentális és egyéb problémákról nem vesznek figyelmet. Coventry, Kimmel, York egyetemén foglalkoznak tudományos kutatás szintjén ezekkel a kérdésekkel. A részvevők többsége személyes bizonytalanságból illetve éhezés, háború elől menekültek. Nincs hosszú távú tervezés az integrációval kapcsolatban. Svédország, eh, Norvégia eh, a eh, Dublini egyezménnyel visszaél, és Görögországba irányítja vissza a menekülteket. Így egy 65 napos éjségsztrájkra is sor került az illetőt a rendőrség báltalmazta. Kérem, telepítsék át. Köszönöm szépen a figyelmet. Mario Borgezio, Európai Parlamenti Képviselő, ENF Köszönöm szépen, elnök úr. egy olyan városban beszélünk a migrációról, amelyet most is terroristák tartanak szinte fogva. Látjuk azt, hogy a terrorista szervezetek kapcsolódnak az illegális migrációhoz. Vannak olyan migránsok, akik Európába akarnak jönni, például Nigériából, és menedékjogot kérnek. Több ezerből mindössze három százalék kapott menedékjogot Olaszországban. Hol van a többi? Franciaországban? Vagy hol vannak? Mindössze 110-et küldtek vissza, toloncoltak ki. Tehát azt látjuk, hogy itt nagyon homályos a helyzet Ugye hallottuk a, az olasz parti őrség képviselőinek is a munkájáról. Az olasz szenátus foglalkozott a témával, és a, az olasz bírák is rámutatnak arra, hogy kapcsolat van az emberkereskedők és a migráció között. Ugye ez egy rémes, rettenetes helyzet, Mogherini asszony azt mondta, hogy nagyon örül a jelenlegi helyzetnek, hogy nagyon büszke mind arra, amit elértek. Ugye a Erdogán úrra azt mondják, hogy nem igazán jól kezeli a helyzetet a szíriai menekültekkel kapcsolatosan. Veszperg kollega nő következik két percben. Kollega. Köszönöm, Köszönöm szépen eh, az európai eh, bírósági döntésekre fogok eh, koncentrálni. Egyrészt megfelelő áttelepítés szükséges, nem csak a hotspotok léteznek fontos a megfelelő azonosítás és regisztráció. A fő konklúziónk az, hogy a spotpot megközelítés eddig segített. Hosszabb idő kellett, mint gondoltuk, de a hotspotok nagyon hasznosak bizonyulnak abban a helyzetben, amely a humanitás katasztrófával válhatott volna gyorsan az, arra is jutottunk, hogy ajánlásokat kell tenni, mert több tisztséges, nagyobb befogadó képesség kell a hotspotoknak. Minden résztvevő többet kell tegyen, hogy a ö, nélküli ö, kiskorúak nagyobb védelemben ö, részesüljenek végezetül aggodalmunknak adunk hangot. A bizottság továbbra is megfelelő számú nemzeti szakértőt alkalmazom. Köszönöm, hogy ezeket megosztotta velünk José Ignacio jezsuit, a menekült ügyi szolgálat Európa regionális igazgató. Egy perc. Köszönöm szépen, olyan hogy én is megpróbálok elegetlen kérésének csak egy perc. Első üzenet, meg vagyok rá győződve, hogy meg kell hallgatni magukat a menekülteket, nem lehet emberek életéről dönteni anélkül, hogy meghallgattuk volna őket. Ez nagyon fontos. Ha ez megtörténik, akkor tudunk dönteni másrészt sokkal kreatívabbak kell lennünk. Most sok a szenvedés, emberek kapcsolatait, a családokat teszik tönkre. Nem a fogvatartás a megoldás, ez ellen fel kell lépni és a legfontosabb üzenetem menekültekkel van dolgunk, de önkéntesekkel, tök sok százzal Európában, akik világosan állásfoglaltak azok mellett, akik a legnagyobb szükségben vannak. A civil társadalom úgy döntött, hogy befogadja őket, a sokszínűségüket értékeli az európai polgárok nem tudják elfogadni, hogy az erkölcsi normáinkat lejjebb szállítsuk. El vagyunk határ, elhatározottak arra, hogy ők is, őket is emberekként kezeljék. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy a, a, nehéz az európai part és határőrizeti rendelet raportőrét egy percre utasra megpróbálom. Andrész Pabrisz, köszönöm szépen, elnök úr, a meghívást. Az előző hozzászólók megmutatták, mennyire bonyolult a migráció kezelése. Szeretném mondani, hogy a határőrizet több, mint a migráció kezelés, és a migráció kezelés sokkal több, mint a határ őrizet a határozatról van itt szó. Tavaly 90 ezer életet mentettünk meg, ezen kívül regisztrálni kell a migránsokat, új lenyomatot kell venni, és esetben visszatéríteni őket. A visszatérítés ez, ahhoz, hogy hatékony legyen, azonosítani kell, új mandátumunk van, a hosszú és rövid távú tevékenységet elválasztani, illetve kapacitás építés a tagállamokban, valamint harmadik országokban. Megfelelő arányt kell találni a belső EU akciók és a harmadik országokkal való kooperációban például Nigériába, Nyugat, Balkára, Törökországra küldtek meg kapcsolattartó személyeket. A, az erőforrások nőttek a az európai határ és partőrségnél. Reméljük, hogy ez hatásos lesz. Köszönjük szépen! Elnézést kérek, az egy Péter Orika Poika Parvana, Finn parlament tagja. Egy perc. Yes, thank you. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit Finnország nevében. Üdvözöljük a közös európai menedékjogi rendszert, erre szükség van. A vita Finnországban arról szól, hogy ezek a, a politikák önkéntes apok kell, hogy legyenek, vagy pedig kötelezőek. Én az ellenzéki párt képviselő vagyok, és azt gondolom kötelező érvény kell, hogy legyen ez. Fontos, hogy a tehet megosztjuk egymás között, a közös fellépés határellenőrzésben szükséges, a belső áthelyezés jó koncepció, de ezt működőképessé kell tennünk. Mi kivettük ebből a részünket, és reméljük, hogy más országok is ezt megteszik. Akik menedékjogot kapnak, fontos, hogy humánus módon kezdhessenek új életet, és akik pedig nem kapnak menedékjogot, őket megfelelő emberhez méltóan kell a, kiutasítani. Léteznek az úgynevezett dokumentum nélküliek, közös megoldásra van szükség. Ezek a személyek nagyon érzékeny, sérülékeny helyzetben vannak, illetve a bűnbandáknak is ki vannak téve humanitárius belátásra van szükség, közös európai egyesítési politikára is szükségünk van. Köszönöm szépen. Brando Benefi, a szocialisták képviselője, ő a szociális inklúzió és integráció a munkerőpiacon témajelentés tevője. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Parlament foglalkozik a mm, politikai menekült ügyjel, a migrációval, és vannak prioritások is. A fontos az, hogy meghatározzuk, hogy mi is az, a származó ország, tehát honnan jönnek azok a személyek, akik menedékjogot kérnek, vagy menekült státusz kérnek. Oroszország és Görögország a két ország, ahová a legtöbb menekült érkezik be, és fontos a különböző relokációs áthelyező terveket kidolgozni mert figyelembe kell venni a nemzetközi jog elveit és szabályait, be kell fogadni ezeket a személyeket. Én foglalkoztam jogalkotási szövegekkel, dokumentumokkal a migráció témájában. Az integráció egy nagy kihívás, de hogyha sikerül ezt a problémát megoldani, akkor a társadalmaink számára egy univerzális megközelítést tudunk elérni. Vannak ugye olyan sokan, akik nagyon alacsony jövedelemmel rendelkeznek. Mauro, Mario Mauro az olasz szenátus tagja. Köszönöm szépen, elnök úr! nagyon röviden, mivel kevés az idő, szorít az idő. Mit is mondjak akkor? Az biztos, hogy az Európai Parlament egyfajta meakulpát kell, hogy végezzen. Fontos egy új módszert kidolgozni, amely módszer az elkövetkezendő évtizedekben kíséri majd a munkánkat fontos számunkra, hogy egyfajta munkahipotézisünk legyen. Először is Olaszország az egyedüli ország, amelynek Líbiában van diplomáciai képviselete. Hogyha van egy diplomáciai képviselet Olaszországban, akkor az Európai Uniónak is lehetne egy diplomáciai testülete, képviselete nem tudom, hogy ezzel kapcsolatosan Mogherini asszony mit gondol. De kérem, kérem önöket, hogy ne csak Líbiában, hanem Egyiptomban és Tunéziában is legyenek diplomáciai képviseletek, legyenek olyan hotspotok, amelyek segítik a munkát. Harmadik kérdés, a pénzkérdés. Olaszország 10 milliárdot küld, költ minden évben erre a témára. És itt ki kell mondani azt, hogy ez egy háborús gazdaság, amit elindítottunk. Egyre inkább kevéssé racionális mindaz, amit csinálunk. Nagyon fontos ezeken a dolgokon elgondolkodni, mert el fogjuk veszíteni a polgárok bizalmát, a konszenzust. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kalogeropoulos úr. A, az Európai Régiók Bizottságának képviselője. Köszönöm szépen. Fentartható rendszerre van szükség a bevándorlók kezeléséhez. Minden tagországnak hozzá kell járulnia a megállapodáshoz. Nagyon fontos a közös európai menedékjogi rendszert eh, együtt szabályozni, és jó lenne, hogyha az új rendszer a eh, figyelembe venni a tagországok felvevő képességét. Az áttelepítést folytatni kell, még pedig gyorsabban, mint eddig. A régiók bizottsága több alkalommal elmondta azt, hogy itt is több támogatásra van szüksége az önkormányzatoknak a bevándorlási hullámok kapcsán. Azok a térségek, amelyek határmenti térségek, nagy nyomásnak vannak kitérve. A régió bizottságának minden politikai frakciója ezzel egyetért, és első alkalommal hallgatnak meg bennünket. Nagyon gyakran Európa nagy dolgokat tesz, de azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy ezzel a témával ilyen szinten foglalkozom és ez Európa jövőt is meg fogja határozni. Köszönöm szépen, és az utolsó hozzá szóló, nem gondoltam volna soha, hogy végre, végéhez érünk a Ristának. Laurent Tiolul, aki az Európa Krái nem kezdeményezés integrációs sporton keresztül elnöke. Köszönöm, hogy én kapom a lehetőséget, hogy a hozzászólók sorát zárhatom. Brüsszel központjától 10 percnyire van Kráinem, és úgy döntöttünk, hogy befogadjuk a fiatal menekülteket, és nap mint nap érkeznek fiatalok 5 és 10 ember között, akiket tanítunk nyelvre, például holland és franc nyelvre. Van egy csapatunk erre, az integrációs folyamatot a fiatalokkal kezdtük annak idején, de Sajnos az a helyzet, hogy Belgiumban kell ö, érkeznek a saját hazája Szíriából és máshonnan, ahol háború van. Éppen ezért nem tudnak visszatérni, ezért az integrációról, a sikeres integrációról kell beszélnünk velük, és elő kell ezt segítenünk. Ez egy fontos tényező a közösségünkben. Sok toleranciára, önkéntesekre, türelemre van szükség ami a klubunkban előfordul, az a multikuláris platform, fia, családok, akik több mint 400 fiatalt fogadnak be 40 országból, és van itt egy fociklub is, hogyha a reptér felé mennek, akkor álljanak meg egy rövid pillanatra, és megmutatjuk, hogyan fogadjuk be mi a menekülteket. Egy kiváló példa. Ez egy pozitív eh, lezárása a dolognak, nem tudom hosszan méltatni az ülést, hiszen meg már 50 eh, perces késésben vagyunk a harmadik panelhez képest, eh, de nem a mi hibánk volt, hanem az első szekció hibája. Mindenek előtt köszönöm a kollégáknak, hogy akik a végén hozzászóltak mindenek előtt, igyekeztek lerövidíteni, és nagy fegyelmet mutattak be és volt több mint 40 hozzászólónk, vagy majdnem 40 hozzászólónk, és azt hiszem, hogy sikerült jelentős eredményt elérni. Mind, annyi hozzászólás igen fontos volt. Most pedig átadom a szót a harmadik szekciónak, a EU belbiztonságának erősítése. Meg is adom a, a kö, utánam következő elnöknek, de miért a kollégának? a szót.